Először is Albrecht úr kezdi a kérdezők sorát két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma az európai elfogató parancsról vitázunk. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy ezt a vitát lefolytassuk, és a frakciókon túl benyújtottunk, a frakciós határokon túl e, benyújtottunk egy kérdést, amely az Európai Elfogató Parancs reformjáról, alkalmazásáról szól, és az Európai Bizottságot és a Tanácsot arra e, kérjük, hogy javaslatokat nyújtsanak be ezzel kapcsolatban. Az Európai Elfogadó Parancs a kölcsönös e, elismerésnek a cégjele volt, és amikor az Európai elfogadó parancsot elfogadták kerethatározatként, akkor az Európai Parlament mindig is világossá tette, tette azt, hogy az európai elfogadó parancs elfogadásának a feltételei nagyon magas szinten vannak, tehát tényleg csak súlyos bűncselekmények esetén arányosan alkalmazva, és az eljárási szabályokat Európában harmonizálni kell. Ezek a követelések azonban nem valósultak meg. Ami az arányos alkalmazást illeti, ezt látom, látjuk sok esetben ez nem valósult meg, tehát kiigazításra van szükség mind a gyakorlatban, mind a jogszabályalkotásban. Ami az eljárási sztenderek harmonizálását illeti, most először a Reading asszony munkájának köszönhetően kerül sor előrelépésre. Ez azonban elengedhetetlen, nagy előrelépésre van szükség a börtönkörülmények esetében is, illetve az individuális jogvédelmi garanciák területén, és a rendőrség, illetve a bíróság együttműködésében is előrelépésre van szükség, illetve az eljárási szendedek területén is. Az alkalmazás egyértelműen nem felel meg azoknak a szendedeknek, amelyeket mi követeltünk, különös tekintet ezektel az, az arányosság meglétének a vizsgálata egyes esetekben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Buzutilónak. Köszönöm. Elnök asszony, volt egy európai eszköz, ami segített minket abban, hogy leépítsük a nemzeti határokat az igazságügy terén, és ez az európai elfogató parancs volt. Ez abban segít minket, hogy leépítsük a határokat, és világos üzenetet közvetít. Hogyha valaki egy országban valamilyen bűncselekményt követel, akkor ez a személy nem tud egy másik országba elmenekülni, és nem menekülhet az elől, a bűn elől, amit elkövetett, eljárás fognak ellene indítani. Világosá kell tenni, hogy az európai elfogató parancs jó eszköz, ami pozitív eredményeket adott. Az is igaz, hogy vannak bizonyos hiányosságok, és ezek világossá válnak, amikor például a kisebb bűncselekmények esetében alkalmazzák az elfogató parancsot, mert itt nem indokolná az elfogató parancs alkalmazását a kisebb bűncselekmények esete. Például, hogyha valaki valamit ellop mondjuk egy autóból, Ilyen eset is előfordult, hogy akkor alkalmazták, tehát aránytalanul nem szabad alkalmazni. És az emberek bizalmát oszlatjuk el, hogyha egy eszköz jó, akkor az fontos, annak alkalmazása, és éppen ezért ezeket a hiányosságokat azonosítani kell, ki kell emelni, akkor, amikor ezt az elfogadó parancsot alkalmazzuk. Mégpedig úgy, hogy ezt nem szüntetjük meg teljes mértékben, ezt az elfogadó parancsot. Éppen ezért a bizottságnak segítenie kell minket abban, hogy megértsük, hogy hogyan alkalmazták ezt az elfogadó parancsot az elmúlt években. Hiszen így tudjuk lemérni, hogy van-e szükség változtatásra, és így tudjuk biztosítani, hogy ezt megfelelően alkalmazzuk. Köszönöm. Köszönöm, most pedig átadom a szót Latford képviselőnek három percben. Thank you very much. Köszönöm. Elnök asszony. A liberális frakció az Európai Parlamentben mindig támogatta az Európai Elfogadó Parancs Intézményét, mert fontos a súlyos határon átnyúló bűncselekmények lenni harcban. Ugyanakkor ezzel egy időben frakció mindig rámutatott arra is, hogy az Európai Elfogadó Parancs rendszerét nem teljes, nem tekintő teljesnek, hogyha a, a vádlottak védelmére nem hozunk eljárásjogi előrelépéseket, nem visszük előre ezeket az elemeket a bizottság átfogó javaslatának megfelelően. Végül is megváltozott a helyzet a vádlottak jogainak érdekében, és meg kell tapsolnom a biztos asszonyt a vonatkozó úti terv, roadmap összeállításáért. Kérdés azonban az, hogy ez elégséges-e az elfogadó parancs intézményének hibáit kiavítandó. Szerintem nem. Tennünk kell valamit annak érdekében is, hogy javítsuk a működését ennek az elfogadó parancsnak. Azonban nem utasok rá a sikerekre. 2005 és 2009 között 12 ezer gyermekeket megerőszakoló és a kábítószer forgalmazó kiadását segítette egyetlen londoni sem takadhatja meg a háláját az európai elfogadó parancs szemben annak alkalmazása tudnék kiváló volt. Ugyanakkor az Európa szkeptikusok folyton ezzel az elfogadó parancsra hivatkozva rongálják az Európai Unió hírnevét. Emberi jogi sértésekre hivatkozva egyes esetekre. Németországból a kiadatásra hivatkozva egyes esetekben. Az emberjogi szervezetek, mint a Fair Trials International és az End Justice, amelyekben én is ö, szerepet vállalok, rámutattak az elfogadott parancs működésének hibáira. Arra, hogy kis bűncselekményekre is alkalmazzák, sok esetben a kiadó ö, kibocsátó államnál nincs megfelelő jogvédelem, hosszú a fogvatartási idő a, a, a tárgyalás előtt, és rossz a börtönkörülmények ö, valósulnak meg sok esetben mutattak rá ezek a szervezetek, és sokszor okkal tették ezt. A bizottság vajon a bizottság nem gondolja azt, hogy újra kéne írni az elfogadó parancsot. Szerintem azért ezen gondolkozunk el, mert egyrészt az arányosság ellenőrzésének megfelelő jobb alapot lehetne teremteni, hogy a kisű bűncselekményekre ne terjen ki az intézmény. Másodszorban egy kifejezett emberjogi ellenőrzést kéne végrehajtani a végrehajtó államra vonatkozóan. Kifejezett és nem implicit ellenőrzéseket értek ez alatt. Harmadsorban pedig el kell ismerni azt, hogyha esetleg nem észszerű végrehajtani egy elfogadó parancsot. Illetve, hogy ha még törölnek egy elfogadó parancsot, az scs ben is törlik-e az illető szemét, amennyiben észszerű indoknál fogva tagadta meg az állam az elfogadását, és az óvadék kérdését is rendezni kell a keret határozat végrehajtását illetően. Tehát kell változásokat eszközölni a az elfogadó parancs intézményében alapvetően azonban sikernek ítélhető, és akik megkérdőjelezik jogosultságát, azokat azt, kérd, azokat azt kérdem, hogy ők inkább azt szeretnék, ha évekig bujkálnának a bűnözők az igazságszolgáltatás elől elmenekülve. Mert a hagyományos kirtási eljárás túl hosszú, túl bürokratikus ahhoz, hogy őket kézekerítsük. Grazie. La Köszönöm szépen, megadom a szót Szipel asszonynak két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vitában, amely az európai alkotmányról, a magyar alkotmányról szólt, azt kritizálták, hogy politikai vitát folytattunk. Hát nagyon furcsa, hogy ezt miért kritizálják, mert pontosan a politikai vita a feladata ennek a parlamentnek, és ezért politikailag értékelném a témát. A kriminalitás és a szervezetbűnözés soha nem állt meg a határokon és nem akadályozta meg a szervezet bűnözést, a határellenőrzés. Ezért semmi értelme újra határokat építeni eh, Európán belül, eh, sokkal inkább konzekvensen eh, folytatni kell az együttműködést a tagállamok között, és a határon átnyúló bírósági és rendőrségi együttműködést. Az európai elfogató parancs ezen a területen sokszor fontos és sikeres eszköznek bizonyult. Azonban ez az eszköz rossz hírbe keveredik, hogyha például kerékpár lopásra vagy, vagy kihallgatásra alkalmazzák ezt. És sajnos azt a tapasztalatot is gyűjtő, olyan tapasztalatot is gyűjtöttünk, mely szerint az elfogadó parancsot arra használják, eh, vagy nem használják, eh, illetve nem illetve nem veszik figyelembe azt, hogyha az európai elfogadó parancsot kiadását egy tagállam megtagadja. Ez pedig olyan olyan esetekhez vezethet, hogy valakit újra többször is elfognak határátlépés esetén. Ez nem vezet oda, hogy bízzanak egymásba az európai rendszerek. A, Nyilván a rossz implementáción a tagállamokban, vagy esetleg a hiányzó információn, ezeket eh, a pontokat tisztázni kell, esetleg a tagállamoknak eh, javítaniuk eh, kell a végrehajtást, és az Európai Bizottságnak is a szabálytalanságokat meg kell előzni, mert csak így tudunk tudjuk elérni azt, hogy egy sikeres eszköz ne szenvedjen súlyos és tartós károkat. Ezen kívül ezek a tapasztalatok azt is mutatják, hogy mennyire fontos, hogy előrelépjünk, az eljárási jogban, eljár, jogbiztonságra van szükség minden részt, részvevőnek, érdekelt félnek, akár vádlottakról van szó, a jogokatról tájékoztatni kell mindenkit. Az Európai Bizottságnak ezen a, ezekben a pontokban felmerülő szabálytalanságokra oda kell figyelnie, fel kell a figyelmet, és a parlament támogatására ebben számíthat. Köszönöm szépen! Szipel, asszony, elfogad egy kék kártyát? Igen, tessék. Szipel asszony, az Európai Elfogató Parancsot úgy írta le, mint egy kisbaba, mint egy kisgyermek, de ez inkább egy Frankenstein szörnyhez hasonlít. Ezt elfogadja? Ich weiß nicht, ob ich auf Ihre nem tudom, hogy a kérdésére eh, válaszolnom kell-e, mert inkább polemizál, mint kérdez. A számok azt mutatják, hogy az európai elfogató parancs sikeres abból a szempontból, hogy az európai területen, az európai határok között a bűnözés ellen harcoljunk, a bűnözés nem nemzeti határok közé szorul, hanem nemzetközi. Ennek az európai elfogató parancsnak vannak gyermekbetegségei, ezeket, ezekből ki kell gyógyítani, de nem mondhatunk le az elfogató parancsról. Köszönöm szépen, Páten úr a szó. 2004, 2004 óta már emlékeztetem arra, hogy az európai elfogató parancsot elnyomó eszközként lehet a politikai ellenzék ellen felhasználni. Éppen ez történik most Julian Assange esetében. A svéd perben nagyon sok szabálytalanság van, semmi specifikus váddal nem vádolták meg, és a svédek kisebb alacsonyabb rendű jogként emlegetnek bizonyos kérdéseket, ami pedig a vizsgálatot illeti, ez az ügyész hibájából ered, hogy az elfogadó parancsot eladták, kiadták, mert a tanukat nem hallgatták meg az angolok azt mondták, hogy a kiadatása nem megfelelő a brit jog szerint, viszont azt is hallottuk, hogy itt nem lehet kétségbe vonni, vagy felhozni az alkotmányos jogokat, mert nem jogászok azok, akik ezt, ezt mondták. Viszont itt nincs definíció, vagy magyarázat arra, hogy mi az ő bűne. Assange úr az állítások után még öt hétig Svédországban maradt, de az nem kérdéses, hogy oktalanul, értetetlenül elhúzták a kihallgatást, a nyomozást az afganisztáni háborúról hozott nyilvánosságra dolgokat, és már arról is hallottunk, hogy meg akarják gyilkolni, vagy el akarják rabolni őt, és az amerikai kormány háborút folytat a Wikileaks ellen, azt, ezt a szervezetet terrorista szervezetnek minősítette. A Svédországnak igen szoros kapcsolatai vannak az USA-val, ami a e, hírszerzés megosztását illeti, az együttműködést, és ez Svédország semlegességét kérdőjelezi meg. Az USA miért akarja, hogy Assange urat kiadják? Az amerikaiak még mindig most egy ügyet akarnak ebből bíróság ügyet csinálni, közben semmivel nem vádolják, viszont enélkül nem lehet kiadni az Egyesült Királyságnak őt meg akarják akadályozni, hogy Ausztráliába visszatérjen. Az európai elfogató parancs tökéletes eszköznek tűnik. Többször elmondtam, az elfogató parancs alapján a kiadatás vagy inkább a bírósági előtt való megadás, ez már bürokratikus formalitás, és itt nincsenek igazi, nincs itt igazi védelem vagy biztosíték az elfogadó parancsot politikai célra használják fel, bár a bizottság azt mondta, hogy nem, de hogyha őszinte a bizottság és a tanács, el kell, hogy ezt ismerje. Szerintem a bizonyíték azt mutatja, hogy ez történik Julian Assange ügyében. Köszönöm. Grazie la... Köszönöm szépen, megadom a szót De Jong képviselőnek két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szöveg, a szóbeli kérdés szövege lehet, hogy absztrakt és, teori- és elméleti jellegű, azonban az európai elfogadó parancs emberekre vonatkozik, és szabadságjogokra, alapvető jogokra. Hollandiában nagyon sokat foglalkozunk egy holland vállalkozóval, akit azzal vádoltak 1997-ben, hogy a, hogy a lengyel adótörvényeket megszegte, két hónapra fogva tartották, aztán hatalmas óvadékot fizetett, szabadon, szabad lábra került, és évekig semmit nem, hang, nem hang, hallott erről az esetről. Aztán tavaly az Euró, Lengyelország Európai Elfogadó Parancsot adott ki ellene, nemrégiben kiadták, és most egy zsúfolt és mocskos börtönben ül, és szörnyű körülmények között az ő és az ügyvédjével folytatott beszélgetéseket, illetve az vádok előadását felvették videóra, mindenféle szabálynak ellentmondva. Megint csak magas óvadékot fizetett, megint Hollandiában van ez, ez, ez a vállalkozó. Az ő ügye is azt mutatja, hogy az európai elfogató parancs emberekhez méltatlan helyzetbe hozhatja a polgárokat. Az Európai Bizottság remélem, hogy ezzel foglalkozik, ezt szeretném hallani a biztosasszonytól. Biztosasszony, kérdezem öntől, hogy nem követel, nem, nincs -e abba a helyzetben, hogy információkat követeljen, hogy a tanácsot is ebben a kérdésben kérdezze meg, vonja be, egyetérte azzal, hogy a börtönökben a helyzet szinte embertelen egyes börtönökben, és az elfogató parancs végrehajtását ez aláássa, és az államügyészségnek aggódnia kell ennek az embernek a biztonságért. Köszönöm szépen, Kirkop úr, két percre. Köszönöm. Senki sem tagadja, hogy pozitív hatással volt a határon átnyúló bűnözés elleni harcban az elfogadó parancs eddig hozzájárult. Majdnem. 12 ezer terrorista ö, gyermekek ellen szexuális bűnt és kábítószer kereskedő elfogásához. Hatalmas segítség volt ez, hiszen a határon átnyúló bűnözés megnövekedett a határok megnyitásával. Ugyanakkor nem arra szánták ezt az eszközt, hogy az apró bűncselekményeket, például a a disznólopást, csokoládi lopást, vagy a, a, a banki hitel elhívásának eltúzását büntessék vele. Minden frakciós, minden nemzet képviselői elmondták, hogy eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, újra értékeljük, és ha kell, módosítsuk ezt a rendszert. Az arányosság, az kell legyen az az irány, mely alapján ezt tesszük. A, most a nyomozási parancs tárgyában is amely most indul, alapvető fontosságú, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amelyeket az elfogadó parancsol. Úgy kell megtervezzük ezt a jogszabályt, hogy emlékezzünk arra, mit tanultunk az európai elfogadó parancs példáján. Túl sok példa van arra például, hogy rossz körülmények között tartják a fogatartottat, nem jól alkalmazzák a, az eljárást, nem adnak jogorvoslatot a, a hibák elszenvedőinek. Ezért már be kell építenünk az új jogszabályba azokat a tanulmányokat, hogy nehogy olyan ö, gyenge alapokon áll, mint a ö, elfogadó parancs, vissza kell nyerjük a hitelességét ennek a rendszernek, és csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetében kell alkalmazzuk, garantálva és fenntartva a legmagasabb normákat ezen eszköz alkalmazásában. Köszönöm. Mr. Kirkop úr elfogad egy kékkártyás kérdést? Szeretném megkérdezni az előttem szólótól, hiszen úgy gondolja, hogy felül kell vizsgálni, újra kell értékelni az elfogadó parancsot, talán még ennél is többet kell tenni, de ami az európai nyugzati parancsot illeti, túl messzire lépnénk. De a saját kormánya az első dolog, amit tett, amikor hivatalba lépett, az volt, hogy az európai nyomozati parancs mellett tette le a voksot. Ez azt jelenti, hogy most már nem tudunk optautal élni, és bármi jön ebből a jogalkotási hurkagyárból, azt el kell fogadnunk, mert itt többségi szavazás lesz. Ez a torik támogatják, és itt sok mindent támadnak az EU-ba, viszont dolgokat otthon, meg bizonyos kérdéseket otthon védenek. Ami a SZLK kormányt illeti, és az európai elfogató parancsot, valamint nyomozati parancsot, világos, hogy úgy érzik, hogy itt kötelességük mindent megtenni, vagyis azt, ami a legjobb az LK-nak a határon átnyúló bűnözés esetében. Nagyon sok bűncselekmény volt nálunk, áldozatául váltunk, főként terrorista bűncselekményekért. Gondolom, hogy az tisztelt úr is ezt tudja, és biztos ő is úgy gondolja, hogy harcolni kell ezen bűnözés ellen, és a határokon túl kell együttműködni, ez a legjobb módja annak, hogy ezt elérjük. Természetesen az európai nyomozati parancs nagyon gondos végrehajtást igényel, de ami a koncepciót illeti, ahogy a kormány ezt előtt. Ez még nem a végső formát illeti, de meg kell néznünk ennek részleteit azért, hogy a nyomozati parancsal együtt ezt végre tudjuk hajtani, de az, hogy optin mellett döntöttünk, ez nagyon jó jel, mert a határon túlnyúló bűnözés ellen akarunk harcolni, és remélem, hogy a tisztelt úr is ezeket a nézeteket osztja. Köszönöm. Győri miniszterasszonynak adom most meg a szót. Thank you very much, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Elfogadó Parancs az egyik legsikeresebb eszközé vált az Európai Unió joggyakorlatában, és nagyon hálás vagyok azért, hogy elkezdték ezt a vitát, megszervezték ezt a vitát. A tanács nagyon nagy figyelmet szentel, és nagyon sok energiát szentel ennek a kérdésnek. Például egy a felek közötti pír értékelést is megszervezett az eszköz alkalmazásának gyakorlati értékelésére. Ezt minden tagállamban végrehajtották, egy három éves időszakban ezt az értékelést mely során a végre elfogadó parancs előnyeit láthatóan jóval túlmutatnak az esetleges kényelmetlenségek. Az a parancsnak köszönhetően az Unió jelentősen csökkentette a kézekerítések idejét, sok esetben egy-két évről egy-két hónapra. A korábbi kiadatási rendszer nehézkes volt, és már nem felelt meg a, a modern világ kihívásainak a nyitott határok, súlyos szervezet nyúló bűnözés követelmény, jeltette követelményeknek. Az arányosság kérdésében már biztos voltak esetek, amikor kisebb súlyú bűncselekményeknél kiadtak elfogadó parancsot, végső soron a kibocsátó hatóság dönti el minden tagállamban, hogy milyen bűncselekményekre indítja el az eljárást. Ez abból adódik, hogy szemben a kiadatással az Európai Elfogadó Parancs Intézménye teljes mértékben bírósági rendszeren áll az a parancsot, tehát mindig bírósági itt, itt döntés előzi meg a kibocsátó állam részéről. Tehát azt, hogy kibocsátó parancsot kérnek-e vagy sem, azt mindig a tagállam bírósága vagy joghatósága dönti el. Ha van is arányossági probléma, az tehát nem maga az eszköz sajátsága okozza, és nem a, a vonatkozó kerethatározat, hanem abból adódik, hogy minden tagállamnak saját BTK-ja, saját bűnözési politikája van. Ebből adódhatnak problémák. A tanács megállapította, hogy a megelőző elfogatás a jobb megoldás, ott nem kell alkalmazni az elfogadó parancsot. A tanács arra is felhívta a feleket, a, a, a jogalkalmazókat, hogy alternatívákat is vizsgáljanak meg a elfogadó parancsal szemben az adott esetben, a eljárás hatékonysága érdekében. Ezek az alternatívák olyasmik lehetnek, például kevésbé kényszerítő eszközöket alkalmazva, a jogsegély alapján állva, a videokonferenciákat szervezve a vádlottakkal, vagy bírósági be, be, idézést kiadni, a Schengen információs rendszer alapján megállapítani a lakóhelyét egy, egy vádlottnak, illetve a kerethatározat alkalmazásával pénzügyi büntetéseket betartatni a tagállamok között. Ezeket az értékeléseket mindig a kibocsátó hatóság kell, hogy elvégezze. Az európai elfogadó parancsot, tehát mindig vádemelés vagy bírósági ítélet előz meg a kibocsátó államban. Ezek a bírósági döntések, vagy jogi döntések a bíró vagy az ügyész előtt álló bizonyítékok alapján születnek a kibocsátó államban. Ugyanakkor nem szabad megfelelkeznünk az áldozatokról sem, Legesebb, legsőbb esetben az áldozatok a kibocsátó államban vannak, nem a végrehajtó államban. Azzal tehát, ha, ha halasztjuk a, a tárgyalást, meg a vizsgálati időt, akkor ezzel az áldozatok jogát is alássuk ha késik az igazságszolgatás sokszor meg, akkor nincs, nem is születik meg. Nem csak, ez nem csak a váltatokra igaz, hanem az áldozatokra is. Tehát itt a érdeke is, hogy gyors tárgyalás induljon be, és a jogaik érvényesüljenek. A tanács egy roadmap egy menetrendet kíván elfogadni, a magyar elnökség is erősíteni kívánja ezeket a jogokat. Ezért az arányossági elvre vonatkozó megoldás nem az, hogy a jól működő európai elfogadó parancsrendszerét alapjában változtatjuk meg, hiszen ez már eleve hatalmas módon javította ennek bevezetése a korábbi kiadatási eljárásokat. Ami pedig a vádlottak jogait illeti, meg kell mondjam, hogy szemben a kiadatással a, ez a rendszer egy teljesen bíróság alapon működő rendszer, amely önmagában garanciát jelent. Az európai elfogadási parancs tudnék mindig egy bírósági döntés alapján áll a kibocsátási államban, és a végrehajtó államban is csak bírósági döntés fényében hajtató végre. Az illető személy tehát minden esetben élhet a jogaival, a kibocsátó államban is, illetve abban az államban, ahol a, tárgyalást lefolytatják. Ez teljesen, teljesen megfelel az emberi emberjogi bíróság esetjogával is. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy az a személy, aki ellen kiadtak elfogadó parancsot, ne volna, ne gyakorolhatna bármilyen jogot a végrehajtó államban is. A 2010 per 64-es irányelv, mert 2010. október 20-án fogadtak el, kimondja a tolmácsolás és fordítás jogát a bírósági tárgyalás során, és ezt a végrehajtó államban is be kell tartani. Ezen túl üdvözöljük azt a tényt, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat, irányába vonatkozó javaslat a eljárás során való tájékoztatás jogát illetően, illetve az írásos információ esetében betartandó az európai kiadatási eljárás során is. Azok az aggályok, mi szerint a negatív döntés eh, nem jelenti automatikusan azt, hogyha nem megtagadják egy eh, kiadatás végrehajtását, az nem törli a személyét az SCS tiltó eh, riasztó rendszeréből. Ugyanakkor végső soron csak a kibocsátó hatóság amely riasztással élt az SZSZ-ben, vonhatja vissza azt. Olyan esetben, amikor a tagállam megtagadja a végrehajtást, ítélet, űrösegi eljárást után az illető személyt szabadon bocsátják. Ha megtagadja egy állam, végső módon megtagadja egy állam a végrehajtását kiadatási parancsnak, akkor nyilvánvalóan nem lehet már abban az államban fogva tartani. Ugyanakkor bármilyen meg, a kiadatási parancs bármilyen megtagadása nem teszi azt érvénytelenné. Tehát ez továbbra is jogcím marad az adott személlyel szembeni eljárásra a kibocsátó tagállamban, illetve bármely tagállamban is. Ez nem, semmi, ennek semmi köze az elfogadási parancs rendszerével magával, és például hasonló helyzet a kiadatási eljárás során is. Végül néhány szót a, a fogatartás körülményeiről. Ez persze lehet javítani néhány esetben, de nem témá, nem olyan téma, amely az Európai Fogadói Parancs végrehajtásának témájához tartozna, hiszen a adott tagállamok hatóságai felelőssége az, hogy biztosítsák azokat a fogadtatási körülményeket, amelyek megfelelnek a normáknak, függetlenül attól, hogy az illető személyt más tagállamban fogták el, vagy sem. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Reding biztos asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A az Európai Elfogadó Parancs végrehajtása idén április 11-én lépett hatályba. Ez a jelentés az alapvető elemeire ről szól, és rámutat első alkalommal, amióta operatívvá vált 2004. januárjában, nem csak a sikereiről szól, hanem a hiányosságairól is nagyon sok minden elhangzott már ezekkel a sikerekkel kapcsolatban. Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy 2000 és 2005 és 2009 között 59 ezer európai elfogadó parancs került kiadásra, körülbelül 12 ezer ebből végrehajtásra is került. Ebben az időszak, időszakban körülbelül 60 százaléka az érintetteknek hozzájárult a kiadatásához. Ezek általában, akik nem járultak hozzá, azoknak pedig 48 nap volt a fogvatartás idejük. Ez egy európai e, kiadatási parancs előtt pedig ez majdnem egy évet vett igénybe ez a folyamat, és ez lényegesen javította az emberek szabad mozgásának lehetőségeit. Ezért úgy gondolom, hogy mindenki egyetérthet ebben a házban arról, abban, hogy nagyon fontos eszköz ez a bűnözőknek az elfogadásához, elfogásához is, ahhoz, hogy a büntető rendszerünk hatékonyabb legyen a pedofilek, gyilkosok, terroristák elfogásához ez egy nagyon fontos eszköz. Mindazonáltal, és ez egy belé mozgás, 2007 óta azt látjuk, hogy a kiadott, elfogadó parancsok száma nagyon jelentősen megemelkedett. Egyes esetekben nem arányosan használják, és a kis bűnözőket mondjuk egy biciklitor vagy egy zsebest is ez alá vonnak. Ez nyilvánvalóan megkérdőjelezi és kárt okozhat ennek a közös európai eszköznek az értékét. Éppen ezért a bizottság azt kéri, hogy lépjünk. Először is a, B, a bizottság azt kéri az Európai Unió tagállamaitól, hogy mindenképpen az arányosság figyelembevételével járjanak el, amikor egy elfogadó parancsot adnak ki, és ott használják, ahol az jog nem teljesen mértékben felel meg a kerethatározatnak, amely szabályozza a az elfogadó parancsot. Nagyon fontos az is, hogy a jogi szakemberek, mint például az ügyészek ne adjanak ki kis bűncselekmények esetén európai elfogadó parancsot és éppen ezért egy kézikönyvet fogunk elkészíteni, a, hogy melyek azok a, mely az, út, az a vonal, amit követni kellene tekintetben javaslatokat fogunk előállni még 2011 vége előtt, annak érdekében, hogy javítsuk a, az igazságszolgáltatási, rendőrségi és más jogi szakembereknek az ismereteit, hogy konzisztensen és hatékonyan alkalmazzuk ezt az eszközt, és hogy az európai biztosítékokkal is tisztában legyenek ezek a szakemberek, illetve ismerjék az eljárási szabályokat. A biztosítékokat és az eljárási szabályokat illetően a jelentés kiter, kitér arra is, hogy mennyire fontos az alapjogoknak a figyelembevétele, illetve a kölcsönös bizalom az a tagállamok jogi rendszerei között. Éppen ezért a bizottság elkezdte ennek a, az eljárási jognak a kialakítását, illetve felvázolását azokra, akik fogvatartásra kerülnek, illetve a minimális szabályait a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jogot, amelyet egyébként már 2010-ben elfogad, elfogadásra került, valamint a jogokról szóló tájékoztatást is, ami egy levél formájában hamarosan megállapodásra fog vezetni. A bizottság egy másik javaslatot is elfogadott az eljárási joggal kapcsolatban, hogy biztosítsák a jogi képviseletet, és egy harmadik személy is értesítésre kerüljön akkor, amikor egy személyt e, szabadságkorlátozás alá vonnak. A fontos a e, joggásznak a közleműködése, a e, minden olyan esetben, amikor európai elfogadó parancs kerül kiadásra, illetve végrehajtásra. Tehát mindezek az intézkedések arra szolgálnak, hogy elkerüljük azt a lehetőséget, hogy az alapjogok megsértésével szerezzenek bizonyítékot a gyanúsítottól. Tisztelt elnök, szeretnék válaszolni arra a specifikus kérdésre is, amelyet a szerzők vetettek fel. A bizottságnak nincsen tudomása semmiféle olyan bizonyítékról, hogy Svédország az, az Egyesült Királysághoz Assange úr esetében, akit szexuális bűncselekményekkel gyanúsítanak, hogy másra használták volna az ő esetében az európai elfogadó parancsot, mint amire szolgál. A kerethatározat konkrétan meghatározta a jogi eljárást, ami következendő. A kormányoknak nincsen lehetőségük, hogy az eljárásba beleavatkozzanak. Specifikus esetben, amit említettek, az eljárást az Egyesült Királyság és a svéd igazságszolgáltatási hatóságok folytatták le kormányok beavatkozása nélkül. A másik kérdés, ami a lehetséges kiadatásra vonatkozott az Egyesült Államok felé. Szeretném hangsúlyozni, hogy minden kérdés, ami potenciális kiadásra vonatkozik az USA irányába, nincsen tudomásunk semmi olyan, nincsen tudomásunk ilyen irányú kérelemről. Amennyiben ilyen kérelem érkezne, ez csak abban az esetben történhet, hogyha az ebben az esetben az Egyesült Királyság ehhez hozzájárul, mert a tanácsi keret határozat 28. pontja értelmében a személy nem kerülhet kiadásra harmadik államnak anélkül, hogy az illetékes hatóság az adott tagállamban hozzájárulna. Ezzel csak hangsúlyozni szeretném a jogalapját a kérdésnek. Természetesen az egész kérdés a, egy mi lenne ha kérdés, mert semmiféle konkrét ügy jelenleg nincsen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a frakció képviselői következnek Diaz de Mera a néppárt nevében az első. Köszönöm szépen, elnök úr. A az európai elfogató parancs az egyik alapvető eszköz a bűnözéssel, a terrorizmussal és más bűncselekménnyel szemeni fellépésben. Elősegíti az együttműködést, és azt, hogy a büntető jogban is megtörténhessen a kölcsönös elismerés. Nagyon hasznos eszközről van tehát szó, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy vannak gyengeségei is. Az egyik ilyen gyenge pont, mint ahogy Reding biztos asszony is említette, nem szerepelt ugyan a bizottság jelentésében, a 2005-ös, 2006-os jelentésben, mindesetre ezeket a gyengeségeket korrigálni kell. Az elfogató parancs két elemből áll. Az egyik, hogy megtagadják az átadást, 44 ezer eset van. Itt az kisebb garanciákról beszélünk, illetve a személyek átadásokról, és arról is beszélhetünk, hogy aránytalan mértékben használják fel az elfogadó parancsot. Örülmel hallottam a biztos asszonyt, amikor azt mondta, hogy a tagállamoknak ezt a kérdést arányosan kell kezelniük, a tekintetben, hogy mennyiben élnek az európai elfogadó parancsal kisebb súlyú szabálysértések esetében. Egy konkrét számadat is felvetődött. Minden egyes elfogadó parancs 25 ezer euróba kerül. Egy ír bíró idézte ezt a számot. Habár én kétségbe vonom ennek a valóságát. Nem tudom, hogy eh, hogyan számolta ki ezt az összeget. Elnök úr, én úgy érzem, hogy eh, ennek az elfogadó parancsnak eh, változatlanul kell maradnia, és garantálnia kell a helyes gyakorlatokat. Köszönöm szépen. Egy Earl of Dartmouth kék kártyát mutatott fel. Megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a hozzászólást. Dartmouth úr. az de Mera úr tisztában van-e azzal, hogy a gyorsított kiadatási egyezmény aláírásra került 2003-ban Egyesült Királyság és Spanyolország között, jóval megelőzve az európai elfogató parancsot. És esetleg figyelembe veszi-e, hogy szerintem ez egy sokkal jobb modellje a súlyos bűncselekményekkel szembeni fellépésnek, mint azok az eszközök, amikről most beszélünk. Nem, kedves képviselőtársam, úgy gondolom, hogy az európai elfogató parancs sokkal hasznosabb eszköz, sokkal kifinomultabb eszköz a bűncselekményekkel szemben biztos asszony is említette, és én is hangsúlyozom, hogy a kiadatási határozat ideiglenes jellegű, egy évre szól mondjuk. Ezzel szemben az európai elfogató parancsot 40 napon belül kell végrehajtani. Más szóval tehát ez utóbbi lényegesen hatékonyabb eszköz a terrorizmussal szembeni fellépésben. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Moraes úr, a szocialista és demokrata frakció nevében. Nagyon egyértelmű az álláspontunk. Egyrészt a tanács azt mondja, hogy az elfogadó parancsot hatékonyan kell végrehajtani, nem a kisebb súlyú esetekben. A biztos asszony is elmondta, hogy mi szerepel abban a nagyon komoly és hiteles jelentésben, ha a kisebb súlyú esetekkel is foglalkozunk, akkor ez aránytalanságot jelent, de ha ezzel megbirkózunk, akkor változatlanul hatékony eszköz lesz ez a bűncselekmények szembeni fellépésnek. Én eh, erőteljesen meg vagyok győződve arról, hogy az én londoni választó körzetemben a 2005-ös júliusi bombatámadások kapcsán Ezeknek az eseteknek igen súlyos, jelképes jelentősége van, és ilyen helyzetekben valóban működhet, és jól működhet az európai elfogató parancs. Most a jelentéseket fel kell váltsa a gyakorlati megvalósítás. Két ügy vagy kérdés van. Az aránytalanság, vagy az arányosság hiánya, ezt hosszabb távon lehet megoldani a bírói képzés révén például, meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen esetek áshatják alá a hitelességét az európai elfogató parancsnak. És én most a tagállamokról beszélek. A tagállamoknak is segíteniük kell abban, hogy eljárásbeli garanciákat adjanak például a tárgyalás előtti fogvatartási idők teljesen elfogadhatatlanok. És ez azt hiszem olyasmi, amit orvosolni kell. A legnehezebb ügy az, hogy egyelő esélyeket, feltételeket biztosítsunk az eljárási jogok érvényesítéséhez. Komolyan kell venni ezeket, illetve a jogalkotást is fel kell gyorsítani és magas színvonalúvá tenni, annak érdekében, hogy az európai elfogadóparancsot parancsot valóban arra használjuk fel, hogy a legsúlyosabb bűnözőket elfoghassuk. Ez a mi álláspontunk, és meg vagyok győződve arról, hogy elkötelezettek vagyunk, de szorosabb figyelemmel kell követnünk azt, hogy hogyan érvényesül ez az eszköz az egyes tagállamokban, és ha esetleg szükség van rá, akkor az egyenlő feltételek megteremtéséhez jogalkotásra is szükség van. Elnök, köszönöm szépen! Betten úr kék kártyát mutatott fel, Morász úr kész-e válaszolni? Betten úr? Claude, azt szeretném kérdezni, az arányosság hiányáról beszélsz, ebben egyetértünk? de az egyetlen egy elefánt ebben a teremben, amiről senki nem beszélt, az az, hogy a bíróság a prima facie bizonyítékot nem vizsgálhatja annak eldöntésére, hogy ki kell adni egy szemét vagy sem. És számos eset volt, de az Andrew Simio eset talán a legfeltűnőbb, ahol a felebezési bíróságon rá világított a vizsgálat arra, hogy nem volt megalapozott a kiadatás. Az elnök félbeszakítja a hozzászólat, a kérdés befejezése. Hogyan lehet megoldani azt a kérdés, hogy ha nincsen közvetlen bizonyíték, elnök, gondolom, hogy a válasz világos, remélem, hogy a válasz is az lesz. Az elfogadó parancsnak közvetlen bizonyítékra kell épülnie a bíróságnak meg kell vizsgálnia az ügy összes elemét. Az említett ügyben az eljárási problémák merültek fel. A bírósági rendszer az elfogadó parancs végrehajtását követően került sor a felebezési eljárásra. Tehát ezek olyan problémák, amelyeket a mai vitában is megpróbálunk megoldani. Elnök, Köszönöm. Grisbeck eh, asszony a liberálisok nevében. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, mi az előző vita rendkívül lenyűgöző volt, ez a jelenlegi sokkal konszenzusosabb. Szerintem senki sem vitatja a kiadatásnak a hatékonyságát, illetve az európai elfogadó parancs hatékonyságát, az eljárás lerövidülését, és hogy ez egy jó eszköz a bűncselekmények e- elleni küzdelemben. Ugyanakkor vannak ki ö, ö, ö, túlzott felhasználás, amikor kis bűncselekményekre használják, és most nem szólok a különböző problémákról, lopás és egyéb kis dolgokról. Ennél súlyosabb visszaélés, amikor aránytalan fogvatartások történnek, például ártatlan szemét tartanak fogva, és a különböző döntések mögé rejtőzködnek. Néhány évvel ezelőtt szó volt már arról, hogy bizony, biztosítékokra van szükség az európai elfogadó parancs végrehajtási eljárásában. is. biztos, biztos asszony, ma délután nem tudom, hogy hogyan beszélhetnénk, a, egy útmutatónak vala javítás, a helyzet javítására, és fontos lenne azoknak is egy útmutató, akik letartóztatásra kerülnek. Örülök, hogy ez felvetődött, és lesz ilyen, mert az európai elfogató parancsot az európaiak nagyon jól értik és ismerik, és ez egy alapvetően fontos teszt, hogy megmutassuk, hogy Európa mit tud tenni az európai igazságügy megerősítése érdekében. Köszönöm, Griszbek úr, mondja az elnök. Most pedig Zsobró úr következik a konzervatívok és reformisták részéről. Köszönöm szépen. Az Európai Uniós tagállamoknak hatékony eszközökre van szükségük, hogy felvegyék a küzdelmet a bűnözés ellen, különösen a szervezett és súlyos bűncselekmények ellen erre szolgál, és ennek felel meg az Európai Elfogató Parancs. Annak ellenére, hogy a mozgásszabadság az Európai Unióban mindenkinek jó, nem csak a tisztességes embereknek, hanem a bűnözőknek is, akik nem turizmus vagy üzleti tevékenység érdekében veszik igénybe ezt a szabad mozgást, hanem bűncselekmények elkövetéséhez, illetve hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást ahol, és könnyen el tudják ha ha, hagyni azt a helyet, ahol elkövették a bűncselekményüket. Ez mind eh, világos, de oda kell figyelni erre az eszközre. Ennek az eszköznek vannak pozitívumai és negatívumai. talán javítani kellene, és korlátozni kellene az alkalmazhatóságát ennek a ö, lehetőségnek, és a kis bűncselekmény esetén ki kellene zárni, mondjuk egy minimális büntethetőséghez kellene kötni. Lotford, asszony kékkártyás kérdést szeretne feltenni, elfogadja Azt hiszem, hogy helyesen mondom, hogy felvetődik bennem, hogy nagyon egyetértek az utolsó észrevétellel, nagyon gyakran azt mondják, hogy Lengyelország az egyik példa, ahol nincsen küszöbb érték, illetve nincsen teszt arra, hogy kiadható-e az elfogadó parancs vagy sem gondolnak-e arra, hogy ezt átalakítsák? Az ügyésznek valami diszkrecionális jogának kellene, hogy legyen, illetve van, hogy kiadja. Nyilvánvaló nem minden egyes feljelentésre fog egy ilyet, ilyet kiadni nagyon jó lenne, ha ezt nagyra érdekel, értékelnék az összes lengyel is, különösen azok, akik nem, nem bűnözők. Engedjék meg, hogy engedély, emlékeztessem önöket, hogy 30 másodperc van a kérdés, és 30 másodperc a válaszra, és nem több. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście e, ez igaz, és tisztában vagyunk a problémával. Az Európai Unió többször megemlítette, hogy a lengyel bíróságok nagyon szigorúan lépnek fel, és egyes esetekben túl szigorúan is és ez összefügg az, hogy nagyon sok lengyel él Londonban, és nagyon sok olyan eset van, amikor kétséges volt ennek az elfogadó parancsnak a kiadása. Jó lenne, hogyha a bizottság valóban elfogadna útmutatókat, ez megakadályozná azt, hogy ezt az elfogadó parancsot ezekre a kis bűncselekményekre is alkalmazzák. Elnök, most Sargentini asszony következik a zöldektől. Ehm, köszönöm szépen ludford köszönöm szépen asszony kérdését ez eh, nekem is nyomta a szívemet múlt héten lengyelországban jártam és kodiszkun úr eh, jogvitájában vettem részt. Ez, eh, ő egy holland férfi, akit Lengyelországnak adtak ki egy európai elfogató parancs alapján egy a 90-es években elkövetett büntet miatt. Néhány nap elteltével már rács mögé is került ez az úriember, és mint ahogyan elhangzott, néhány csak azért történt ez, mert gyógyszereket lopott a szív elégtelensége miatt. Nem csak arról van szó tehát, hogy az európai elfogató parancsot hogyan ültetjük át a gyakorlatba, nagyon fontos látni, hogy a börtönkörülmények is gyakran olyanok, hogy a kiadatás ellehetetlenül, és a bíró, az adott ország bírája kell, hogy megítélje, hogy a kiadatásra valóban sor kerülhet-e elmondhatom azt, hogy ott, ahol a börtönkörülmények nem felelnek meg az emberiség kritériumának, ott nem lehet kiadni az illetőt, és ott nem is, lehet, nem is szabad hivatkozni az emberiségi jogokra. És hogyha a tanács azt mondja, hogy a tagállamoknak meg kell fontolniuk azt, hogy végrehajtják-e vagy sem, ezzel egyetértek, de a tagállamoknak kell tudniuk megítélni azt is, hogy adott esetben egy bűncselekmény olyan kis mértékben jelentős, hogy nem adják ki ebben az esetben az illető személyét. Stojanov úr kék kártyát mutatott, elfogadja a kérdést. Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor arról az esetről szól ön is, amit pár perccel ezelőtt más is említett. Én ugyanazt a kérdést szeretném feltenni amit pár perccel ezelőtt akartam volna. Az ilyen esetekben meg kell említeni, meg kellene említeni a konkrét személy nevét. Kérem, hogy nevezze meg az érintett személyt, ugyanis ezzel a jogai sérültek. Ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd eerder ook genoemd, misschien onvoldoende. Nem, nem titok. A név elhangzott egyébként, lehet, hogy a tolmácsolásban nem hangzott el. Kurt Diszokón az adott személy neve, és egy má- és Diszokon úr, mint ahogyan mondtam, nem szégyenkezik, hiszen nem kell szégyenkeznie neki, hiszen az európai elfogató parancs esetében változtatásokra van szükség, és ezt meg kell említeni. Köszönöm szépen Trianta Piledes úr a GOE nevében. Nagyon sok mindent el lehet mondani az európai elfogató parancsról, annak megvalósításáról. Néhány esetet már kollégák említettek. Én egy konkrét szempontról szeretnék beszélni, az emberi jogokról, illetve az igazságszolgáltatás előtti jogokról. A gyanúsítottaknak, gyanúsítottakat megillették bizonyos jogok, amit gyakran nem tartanak tiszteletben. De Jung kolléga említette például az ítélet előtti fogvatartást, Elfogadottnak tekintjük, hogy az emberi jogok természetesen minden európai országban egységesen érvényesülnek. Azonban az értelmezésekben van eltérés. Például a hallgatás jogát a különböző tagállamok különböző módon értelmezik. Nem tudom biztos azt, hogy mit javasol e tekintetben. Egyetemes jogokat nem kellene biztosítani a gyanúsítottaknak, vagy pedig hagyjuk teljesen figyelmen kívül a az érintetteket. Tehát ezeket a dolgokat kell megvizsgálni. A bíró dönti el természetesen, hogy egy szemét kiadatnak-e vagy sem, de nem kellene ezt összehangolni a jogszabályok tekintetében is az európai elfogadó parancs részeként. Darmas úr az EFP nevében. Az angol száz világban a törvény elsődleges célja, hogy megvédje az állampolgárokat az önkényes fogvatartástól vagy bebörtönzéstől. Európában, a kontinentális Európában, különösen a keleti blokk országaiban, a korábbi keleti blokk országaiban nem ez a prioritás. Az európai elfogató parancs értelmében az Egyesült Királyságból bárkit ki lehet adatni, például a bolgár törvények alapján, és egy brit, angol bíró valami, valami keveset tehet ez ellen. A brit kormány úgy döntött, hogy az európai nyomozási határozatban részt fog venni, ami további támadás a britekkel szemben. A liberális demokraták, akik ezt támogatták, magát az emberi jogok élharcosaként tünteti fel, ami eléggé nevetséges, és gyakorlatilag ezek a jogok Kaléban megakadnak. Latford asszony kék kártyát mutatott fel, mikrofon nincsen. Önlaptár tisztában van-e azzal, hogy a liberális demokraták a konzervatívok támogatásával a brit parlament felső házában iktatták be a 2003-as kiadatási törvényben azt a felhatalmazást, hogy a, bíra, a bíró visszautasíthatja az elítélt kiadatását az európai elfogató parancs alapján, hogyha úgy érzi, hogy a jogai sérülnek. Tehát itt könnyű a partvonalról bekiabálni, amiközben mi tényleg azon dolgozunk, hogy az emberi jogokat védjük. És a 2003-as törvény 23-as cikkét kell figyelembe venni. Én ott voltam a házban, és jóvá hagytam ezt a módosítást. Az Earl tisztában van-e ezzel? Mikrofon az elnök úr közbeszól. Válasz, amit elmondott, semmi nem cáfolja azt, a kritikát, amit én magam is és sokan mások már hangoztattak. Ehhez még hozzátenném, hogy teljesen téved, ha úgy érzi, hogy a jobb fordításhoz való jog mindent megold, és magasabb színvonalú védelmet biztosít Brands úr a következő. Have very little in common with... Nagyon kevés itten a köze a kiadatáshoz, a 2003-as szabálynak. Még a fő meghallgatáskor is a bíróság nem veszi figyelembe a bizonyítékot, hanem a jogalapot vizsgálja a kiadatáshoz még olyan emberek, akiket magatartások miatt is ki lehet adani az európai elfogadó parancs érdekében nem is szükséges ehhez egy komoly bűncselekmény. Itt a szexuális vagy más bűncselekmények is bele ide tartoznak és nagyon sok kontinentális országban ez így van. a az letartóztatott embert azonnal tárgyalásra lehet vinni. Azért, hogy ezeket a a politikai véleménye alapján akarnak üldözni. Vannak olyan politikai vélemények, amelyek kevésbé egyenlőek, mint mások. Az, azért fogadtuk el ezt az elfogadó parancsot, hogy a terroristák súlyos komoly bűncselekmények ellen alkalmazzuk, de nagyon sokakat, akiket ezzel tartóztattak le, semmi közük a terrorizmushoz, még csak elemeiben sem viselik ezeket újra kell gondolnunk azt, hogy a bíróság csak akkor adja ki, hogyha a súlyos bűncselekményre egyértelmű bizonyítékok vannak abban az országban, ahol a bűncselekményt elkövették. Köszönjük Antonescu azt, hogy két percben az európai elfogadó parancsot nagyon hatékony eszközként hoztuk létre, jelenleg is nagyon hatékony az Európai Unióban a határon átnyúló bűnözés üldözése területében, és az elfogadtást, illetve kiadatást gyorsítja fel a tagállamok között, különösen szervezetbűnözés és terrorizmus esetében. Csak nagyon sok olyan esetben alkalmazták, amik apró bűncselekmények. Az azonos bánásmódot nem azonos esetekre használták, és semmiféle arányosság nem valósult meg. Ez eredményezte az igazságtalan helyzetet, és ez a, hárító túlzott terhet a végrehajtó hatalomra. Ezt az alapvetően fontos eszközt az bizalom alapján kell használni, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyék a saját kritériumok alapján az arányosságot. Tehát itt inkonzisztens, nem egységes alkalmazása van ennek, történik meg ennek az összegnek, és a kölcsönös elfogadás ezzel erodálódik a kiadató országban és a végrehajtó országban egyaránt a azonos mérce szerint kell mérni. Ezért kérjük a bizottságot és a tanácsot, hogy adjanak biztosítékot arra, hogy a börtönkörülmények és az igazságszolgáltatásban olyan legyen a helyzet, hogy ez ne vezessen a tagállamok egymás iránti bizalmatlanságához. Köszönjük Reding asszonynak azokat az lépéseket, amit eddig is tett, hogy megerősítse a jogi helyzetet. Követ, elnök, következő hozzászólunk Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr, eh, tisztelt biztos asszony. Valójában az alapjogok megsértése egy alapvetően fontos elem, ezt már többen kiemelték a délután folyamán meg kell őrizni az eljárási jogot, eh, ugyanis ez része eh, az eljárásjogi csomagnak. Ez nem tenné lehetővé ugyanakkor azon problémákat, amelyek azzal kapcsolatos, amiket a börtönökben tapasztalunk. Ezeknek a börtön problémákat nem az eljárásokkal fogják megoldani, hanem a tagállamokkal kellene ezt megoldaniuk. Ami az arányosságot illeti, illetve a kis bűncselekményeket, nagyon sok példát hallottunk ma délután, egy malacot loptak, biciklit loptak, egy nyakkendőt loptak, fogadtak el. Az európai elfogadó parancs nem erről szól, hanem a szervezet bűncselekményről, ha csak nem valaki ellop mondjuk egy malacot vagy egy nyakkendőt, akkor ez esetleg azért szervezett, mert nem tudom én, ezt sokan is egyszerre végzik. Tehát itt azt hiszem, hogy olyan példákat beszélünk, amiről valójában nem tudjuk, hogy mi van igazán mögötte. Az elnök közbeszól, hogy a hozzászólási időt mindenkinek be kell tartania. Köszönjük. Hautala asszony következik egy percben. Kiitos Köszönöm szépen, elnök úr. A magyar képviselő elmondta, hogy a probléma nem függ össze e az instrumentummal, mint olyannal, tehát, hogy a probléma abból adódik, hogy Esetleg a felhallgatókat föl kellene tenni, mondta az elnök. Tehát mégiscsak szükség van arra, hogy el kell ismerni, az európai elfogadó parancs az kezdettől fogva problémás ugyanis kezdetől fogva úgy vettük, hogy vannak minimális normák, amik megvalósulnak valamennyi tagállamban, és nem vettük figyelembe az, hogy a Lisszaboni szerződés is hatályba lép. Én el nem szabad elfelejteni, hogy a luxemburgi bíróság közbelépett, és a menedékjoggal kapcsolatban, különösen a görög ügyben. Nem szabad lemondani erről az európai elfogató parancsról, csak azért, mert egyes országokban a fogvatartási körülmények nem megfelelőek. Köszönjük, Tavares úr, egy perc 30. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió tapasztalatot gyűjtött ezen a téren. A parlament, az eurozóna, az euróövezet, a Schengen övezet, ezek különféle tapasztalatokkal szolgáltak számunkra. A probléma azonban abban rejlik, hogy a politikusok nem végeznek olyan alapos munkát, mint a tudósok, akik azt mondják, hogyha nem megfelelő a tapasztalat, akkor hagyjuk az egészet. Az európai elfogató parancs esetében tudjuk, hogy vannak problémák és vannak kétségek. Reding asszony jól tette, hogy kimondta, hogy igenis van gond az elfogató parancsal. Mint ahogyan elhangzott, az európai elfogató parancsot nem volna szabad apró bűncselekmények esetében automatikusan alkalmazni. A megoldás nem lehet az, hogy az európai elfogató parancsot eltöröljük, eldobjuk, hiszen az hasznos. Például valaki, aki nem erőszakot követett el, nem maradhat szabadlábon egy másik tagállamban. Az európai elfogató parancs ez esetben gyakorlatilag azzal is párosul, hogy ilyenkor a vádlott jogait is védeni kell, ilyen a fordításhoz való jog többek között, és nyilvánvalóan szem előtt kell tartani a börtönkörülményeket is az európai börtönökben. Hiszen nem mindegy, hogy Európán belül A vagy B országban tartóztatnak le bennünket. Nagyon fontos ezen körülményeket megvizsgálni, értékelni, és fontos lenne, hogyha az Európai Bizottság elvégezni ezt a munkát, ezt az értékelést, azért, hogy aztán az európai elfogató parancsot nagyobb bizalommal tudjuk alkalmazni. Stojan úr kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azok, akik az európai elfogadási parancsot kritizálják, szeretném emlékeztetni arra, hogy a mi pártunk mivel érvelt. Mi szkeptikusok voltunk, Szkeptikusokként tüntettek fel minket, mint a haladás akadályaként. Győri asszony azt mondta, hogy az elfogadó parancs hatékonyságát sok dolog alá ássa. Vannak bizonyos elvek, amiket tiszteletben kell tartani jobb tíz ártatlan embert szabadon bocsátani, mint egy ártatlant bebörtönözni. A törvényt követni kell, és nekünk, parlamentnek, mint társjogalkotónak úgy kell eljárnunk, hogy a törvény érvényesüljön. Köszönöm szépen, Jakolino úr. Az európai elfogató parancs nyilvánvalóan nagyon fontos eszköz a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcban. Azt hiszem, hogy ezen a területen egyetértünk, ezt mindenki el is mondta, hallottuk ezt a bizottság és a tanácsi elnökség részéről is. Ez jó mutatja azt, hogy a jogi és rendőrségi, együttmű, igazságügy, e, rendőrségi együttműködés jól működhet, és célokat érhetünk el vele. Az idő, a várakozási idő lecsökkent, a költségeket még elemezni kell, itt további ellenőrzésre van szükség, nagyon fontos a tagállamok közötti bizalom, ugyanakkor azonban gondoskodnunk kell arról is, hogy ez az eszköz homogén módon kerüljön alkalmazásra a tagállamokban. azzal, hogy nyilvánvalóan különbséget teszünk a súlyos bűncselekmények között, ugye en, erre a célra hoztuk létre az elfogadó parancsot, és az apróbb bűncselekmények között. És most Reding asszonyhoz fordulok, talán hasznos volna, hogyha az európai ügyészséget sikerülne bevonni mindebe, hogyha egyszer majd létrejön, annak érdekében, hogy a tagállami igazságügyi döntéseket felülvizsgálja. Természetesen ezeket a, a szakértelemmel is fel kell ruházni az adott hatóságokat, minden tagállamban ennek meg kell történni, és remélhetőleg a bizottság jövő héten kiadja majd a zöld könyvet a börtönkörülmények kapcsán, amelyre nagyon nagy szükség van, és remél, ami az európai elfogató parancs többi elemét illeti szintén vonatkoznia kell erre a zöldkönyvnek, ilyen a jobb információ, csere a jobb képzés az ügyészek esetében európai szinten, hiszen úgy gondoljuk, hogy a homogén alkalmazás nagyon fontos annak érdekében is, hogy ez az eszköz hatékony legyen. Köszönöm szépen, elnök úr. Jacolino. Köszönöm szépen, Jakolino úr. Akkor most Kastex asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Tisztelt biztos asszony, azt látjuk, hogy az európai elfogadó parancs alkalmazása fogvatartási körülményeket, nagyon külön, eltérő fogvatartási körülmények vannak az egyes államokban. Vannak államok, akik lazaságot mutatnak, mások pedig nagyon szigorúak Sőt, ennél még több van. A 600 ezer Európaiban fogvatartott személy között egyre többen vannak, éppen az Európai Elfogató Parancs következtében, akik más országban vannak fogvatartva, mint ami a saját hazájuk. Tehát nem részesülnek az alapjogokból, amit az ő származási országuk egyébként biztosít. Ebben az esetben teljesen felesleges egymásra mutogatni, cselekedni kell. Ezért múlt januárban kollégám, a Stavros Labridinis kollégámmal együtt egy nyilatkozatot nyújtottunk be, amiben azt kértük, hogy harmonizáljuk a fogvatartási körülmények szabályait és a normákat, és nemzetközi független felügyelő mechanizmusokat hozzunk létre. Azt szeretném, e, biztos asszony, hogy a zöld könyv, amit javasolnak, az térjen ki erre a kérdésre is, és hamarosan lesz egy közös minimális jog, ami valamennyi tagállamban legyen kötelező. Köszönöm, elnök, köszönöm, Kastex asszony. Hosszúra következő felszólalunk, két perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Reding, biztos asszony. Tisztelt Győri asszony, az európai elfogató parancs, ahogyan az előttem szólók mindannyian megállapították, az elmúlt évben nagyon hasznos eszköznek bizonyult, ami a bűnözés elleni harcot illeti. Az európai bűnelkövetők már nem tudják oly módon kihasználni a szabad mozgást a határokon átívelő mint ahogyan ezt eddig tehették. Azonban az elmúlt évek azt is megmutatták a sikereken túl, hogy a rendszer nem tökéletes még, és hogy nem úgy alkalmazzuk azt, ahogyan azt eredetileg elképzeltük. Az néhány problémát ön megemlített az ön jelentésében, ilyen a Ilyenek a rossz börtönkörülmények többek között, valamint a rendkívül hosszú ideig tartó vizsgálódások, nyomozás. Ezt is hallottunk arról is, hogy az arányosság elvének nem elegendő vizsgálata és rendkívül problematikus. Ez számomra nagyon fontos, hiszen gyakran Éppen azért, mert apró bűncselekményekre alkalmazzák az elfogató parancsot, az elfogató parancs eredeti célját ássuk alá, és már ez is említésre került, Lengyelországban adják ki a legtöbb elfogató parancsot, európai elfogató parancsot, és a lengyel igazságügyi hatóságoknak nincs meg az illetékességük arra, hogy leállítsák ezeket a folyamatokat, mert ez egy automatizmushoz vezet. Ezzel tehát az európai elfogató parancs célt téveszt ezen esetekben, ezért úgy gondolom, hogy az elfogató parancs kiállítása előtt először meg kell vizsgálni, hogy mennyire súlyos a bűncselekmény, milyen büntetés várható, hogy lehet-e, van-e más milyen járható út, és hogy van -e egy haszon a költségek elemzésére vonatkozó eljárás. Úgy gondolom, hogy mindebből azt kell levonnunk, hogy a meglévő szabályozást hozzáigazítjuk a realitásokhoz, és engem az érdekelne, hogy milyen lépéseket szeretnének tenni az ügyben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Fosszúr. Papa Nikolau úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégák hozzászólásait. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a bűnözéssel szembeni küzdelem nem nemzeti szintű, hanem európai ügy. Az európai elfogató parancs egy nagyon fontos lépés ebben a küzdelemben, ugyanis egy európai igazságszolgáltatási térséget teremt meg, és elősegíti a határokon átnyúló bűnözés, illetve a terrorizmus cselekményeivel szembeni fellépést. Ezekről a kérdésekről, ami a Schengeni térséget illeti, nagyon gyakran vitatkoztunk. A nyitott határok nyilván nem jelenthetnek nyitott határokat azok számára, akik el akarják kerülni az igazságszolgáltatást. Az elő elfogató parancs kapcsán már többször hallottunk, hogy aránytalan a végrehajtása, a költségei igen magasak, miközben meg kéne erősíteni ezt az intézményt. Görögországban is nemrégiben tapasztaltunk, hogy, tapasztaltuk, hogy vannak olyan személyek, akiket nagyon súlyos csalások vagy visszaélések miatt köröznek, és pusztán azáltal elkerülhetik az igazságszolgáltatást, hogy más joghatóságok adta lehetőségekkel élnek. Tehát gyakorlatilag visszaélnek, manipulálják a rendszert. Az európai elfogató parancsnak az ilyen problémákkal is fel kell ven, vennie a harcot, és amennyire lehetséges, az Interpolt is be kell vonni meg kell erősíteni a rendszert, és fontos, hogy a Schengen információs rendszerből megfelelő információkat tudjunk kinyerni annak érdekében, hogy a tagállamok e tekintetben együtt tudjanak még hatékonyabban működni. Elnök, a spontán hozzászólások következnek. Andrzej Leszka következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, az európai elfogató parancsot azért hoztuk létre, hogy a rendet fenntartsuk, és hogy biztosítsuk az Európai Uniós állampolgárok biztonságát. Az elfogató parancs nem járulhat hozzá a bűnözés növekedéséhez, és nem járulhat ahhoz hozzá, hogy az emberek kibújhassanak a felelősség al- felelősségre vonal- vonás alól. Vannak azonban olyan jelzések, amelyek aggodalomra adnak okot az elfogató parancs kapcsán, ezt Redding asszony is elmondta hiszen az elfogató parancs kapcsán a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ne legyenek visszaélések, és nem lehet automatikus annak kiállítása apróbb bűncselekmények esetében. Támogatom az elfogató parancs hátterében álló szándékot, hogy növeljük az állampolgárok biztonságát, de a bizottsághoz fordulnék azzal a kéréssel, hogy a megvalósítást javítsák, és gondoskodjanak arról, hogy ne lehessen visszaélni ezzel az eszközzel. Elnök úr, én vagyok a jelentés, én voltam a jelentéstevő, amikor 2001-2002-ben elfogadtuk az Európai Elfogató Parancs parancsot. És emlékeztetnék arra, hogy akkor a tanácsot arra szólítottak fel, hogy a szabadságjogok tekintetében további garanciákat érvényesítsen a gyanúsítottak, az alperesek jogainak biztosítása érdekében, és a tanács intre szakbizottsága is sok, sokat foglalkozott ezzel a problémával. Ugyanakkor ezek nem valósultak meg, és ez azt hiszem, hogy ebben gyökereznek a mostani problémák. 2002-ben nem volt jogalkotási hatásköre e témában a parlamentnek, ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az európai elfogató parancs egy megfelelő lépés, és több kolléga is említette, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz a határokon átnyúló bűnözéssel szemben, ugyanakkor viszont sokan áldozatául is esnek, és ezek általában abból fakadnak, hogy a nemzetközi jogot hiányosan rosszul valósítják meg, és eh, aránytalan mértékben veszik eh, igénybe a kisebb súlyú bűncselekmények esetében. Ezekkel a problémákkal nem foglalkoztak, eh, és én most gratulálok a szóbeli kérdések szerzőinek, akik támogatják az igazságszolgáltatási együttműködés annak érdekében, hogy a továbbfejlesztést fel tudjuk gyorsítani. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Tának úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is személyesen meg vagyok győződve arról, hogy a józanésznek kell láthatnia ezt a vitát. Az európai elfogató parancs egy szükséges eszköz a terrorizmussal és a bűnözéssel szemben, különös tekintettel arra, hogy a tagállamok között a személyek szabadon mozognak, ideértve a bűnözőket is meglehetősen kevés számban fordul elő igazságszolgáltatási hiba, de előfordul. Ugyanakkor arra is vigyáznunk kell, hogy ne öntsük ki a gyermeket a fürdővízzel. Nagyon fontos, hogy a súlyos bűncselekményekre összpontosítsunk az e-, e-, Európai Elfogató Parancs végrehajtása során, és éppen ezért szükség van olyan garanciákra, mint például a habeas corpus. A nagyon sokszor előfordul, hogy bevándorlókat vádolnak bűncselekményekkel, miközben el sem követtek, vagy csak kisebb súlyú bűncselekményeket. Nagyon nehéz és költséges a brit állampolgárok számára a kiadatási folyamat ilyen esetekben. Obermeier a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években épp az éppen az apró bűncselekmények esetében adtak ki elfogató parancsot, például amikor két autóabrancsot loptak el, vagy egy malacot, és az eredeti szándékról, terrorizmusról vagy a szervezett bűnözésről már nem is esik szó. Az elfogadó parancs szerintem ellentmond a szubszidiaritás elvének, felfüggeszti az állam azon szerepét, hogy védje állampolgárait, és az államoknak, az államoknak tagállamoknak ki kell adniuk saját állampolgáraikat, részben függetlenül attól, hogy a bűncselekmény a kiadatás helyén bűncselekménynek számít-e vagy sem. Az elfogató parancs nem gyakorlatilag az Európai Uniós állampolgárság érdekében megsérti gyakorlatilag az állampolgárok saját jogait és a szuverenitást. Last but not least. Köszönöm szépen, és végül Senyora Alpano úr. Presidente, signora commissaria, il mandato da... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, az európai elfogadó parancs az első olyan eszköz, aminek révén el lehet érni a büntető határozatok kölcsönös elismerését. Ezt nagyon fontosnak kellene tekinteni a maffia elleni és szervezett bűnözés elleni harcban a jelentéstevője voltam a Malibe Bizottságban a szervezetbizonyos elleni jelentésnek, és ezek nagyon fontos kérdések. Úgy gondoljuk, hogy sokkal jobban kellene a tagállamoknak végrehajtani az elérásokat és figyelembe kellene venni a szervezetbűnözés elleni harcot. Megkérdezném a bizottságot, hogy hogyan kívánnak tovább lépni, és hogyan akarnak visz, át, olyan lépéseket tenni, hogy a kettes és hármas cikk tekintetében ne legyenek diszkrecionális jogok, illetve a nem kötelező döntésekre, illetve az opcionális eseteket hogyan kezeljék valamit lehetne eh, tenni olyan esetekben, amelyeknél felvetődik a szervezett bűnözés vagy a mafia bűncselekmény lehetősége. Most pedig megadom a szót Redding biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondhatom, hogy általános eh, egyetértés van a házban a tekintetben, hogy az európai elfogató parancs egy pozitív eszköz, és jól szolgálta az Európai Uniót és annak biztonságát. A negatív elemek a végrehajtás területén jelennek meg, és ezek a negatív elemek kiküszöbölésre szorulnak a javaslatok, amiket a bizottság letett az asztalra annak érdekében, hogy megszüntessük ezeket. Ez az arányosság tesztje, meg kell vizsgálni, hogy súlyos bűn, mennyire súlyos a bűncselekmény, milyen büntetés szabható ki, és mi a költséghatékonysága, hogy annak, hogyha végrehajtásra kerül egy ilyen elfogadó parancs. Ahhoz, hogy ez az arányossági teszt könnyebb legyen, a bizottság el fog készíteni egy módosított kézikönyvet, ami az arányosság teszt alkalmazását fogja segíteni. A képzés, ami ugyancsak egy nagyon fontos kérdés az elkövetkezendő hónapokban, években, rendkívül fontos lesz, mert természetesen megfelelően fel kell készíteni a jogászokat, bírókat, ügyészeket arra, hogy alkalmazni tudják az európai szabályokat. Természetesen a minimum sztenderek a gyanúsítottak és vádlottak esetében a, ugyancsak rendkívül fontosak a végrehajtás során, mert ezek ez is kapcsolódik az európai elfogató parancshoz. Egyetértek mindazon képviselővel, akik azt hangsúlyozták, hogy probléma van a börtönkörülményekkel Európában. Szeretném elmondani nekik, hogy a jövő héten a bizottság egy zöld könyvet fog elfogadni a fogvatartásról. A nemzeti kormányok felelősek a fogvatartási és börtönkörülményekért, börtönigazgatásért. A bizottságnak viszont az a szerepe, hogy az igazságügyi együttműködés működjön, és a valamennyi állampolgárnak az alapjogai tiszteletben tartásra kerüljenek. Ezért egy köz, konzultációt is fogunk folytatni november 30-áig a zöld könyvről, és világosabban megpróbáljuk meghatározni a fogvatartási körülményeket és a kölcsönös bizalom kérdését. Mindenki tudja ebben a házban, hogy a fogvatartási körülményeknek közvetlen ráhatásuk van a kölcsönös elfogadására a igazságügyi döntéseknek. És ez fontos az Európai Unió bírái közötti együttműködésre is. Azonban aláásuk a rendszert, hogyha a bírák egyes esetekben teljesen jogosan nem hajlandók kiadni egy szemét azért, mert a kérő államban nem érik el a minimum sztenderdeket, a fogvatartási körülmény, követelményeket. Tudjuk, hogy vannak túl túlzsúfolt börtönök, hogy nem megfelelően bánnak a fogvatartottakkal. E, mindez aláássa azt a bizalmat, ami szükséges az igazságügyi együttműködéshez. És az, hogy egy személy mennyi időt történ- tölthet fogvatartásban, mielőtt tárgyalásra kerülne az ügye, ugyancsak nagyon változó a tagállamoktól függően. Tehát ez azt jelenti, hogy még rengeteg munka van előttünk, és tudom, hogy az Európai Parlamentre számíthatok vagyok, és remélem, hogy a tagállamokra is számíthatok. Köszönöm szépen, biztos asszony, és most akkor Győri asszonynak adom meg a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen a vitát. Világos, hogy a többség azt mondta, hogy együttműködésre van szükség az igazságszolgáltatási rendszerek között az európai elfogató parancs révén a rendszer működik, ha nem is tökéletesen, és további fejlesztésre szorul. Mi készek vagyunk arra, hogy a az eszközt hatékonyabban valósítsuk meg. Természetesen előfordulnak hibák, ártatlanokat is fogva tartanak és hasonlók, ezeket meg kell akadályoznunk, el kell kerülnünk mindannyiunk érdekében. Két nyitott kérdésre szeretnék reflektálni, ami többször is elhangzott a hozzászólásokban. Az egyik az arányosság. Az európai elfogadó parancsot olyan esetekben lehet alkalmazni olyan bűncselekmények esetében, amelyek legalább 12 hónapos fogvatartása vagy 4 hónapos börtönnel lehet sújtani. Az Európai Tanács 1956-os határozata tiszteletbe tartásával. Az Európai Elfogató Parancs végrehajtásának felvizsgálata során csak néhány országban tapasztaltunk olyan eseteket, amikor viszonylag kisebb súlyú bűncselekmények esetében is kiadtak európai elfogató parancsot. Mm, és általában olyan esetben bocsátják ezt ki, amikor már nemzeti elfogató parancs is kiadásra került. Az európai elfogató parancs valóban egy költséges rendszer. Akik ezt említették, szerintem helyesen tették azt. Ami pedig a börtön körülményeket illeti, ez, ez a tagállamokat általános kötelezettség terheli, hogy megfelelő börtön körülményeket biztosítsanak, és hogy azok megfeleljenek az emberi méltóság alapvető követelményeinek, ne eredményezenek embertelen vagy megalázó bánásmódot az emberi karta értelmében az alap, alapvető emberi jogok sérelmét elszenvedők bírósághoz fordulhatnak, és végső esetben az emberi jogi bírósághoz. A szerződés 85. cikke a jogi alap EU-s szinten a börtönkörülmények miatti jogi kereseteknek. Természetesen várjuk a zöld könyvet, amit a biztos asszony említett. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. A, ezzel lezárjuk az Európai Elfogató Parancsról szóló vitát. I can see the commissioner.